Mesdames, Messieurs, bonjour! Hölgyeim és uraim, szép jó napot kívánok! El is kezdjük a munkát. A napi rend tervezetünket elfogadhatjuk, hogyha nincs ellenvetés a teremben. Vezeli úr, jó napot kívánok! A jegyzőkönyvek elfogadása az október 8-ai, 9 i valamint november 5-ei jegyzőkönyvek elfogadására lehetőség van, ha senki nincs, senkinek nincs ellenbetése. A tanácsadók elég hangosak a teremben ma. Viktor, Köszönöm, Viktor de nem hallott. Rendben. Szeretnék egy közleményt, fontos közleményt megosztani önökkel. Kedves kollégáim, mint tudják, ma 2018. december 3-a van, és ma ünnepeljük a fogyatékossággal élők nemzetközi napját. E nap, amelyet az ENSZ 1992-ben nyilvánított ki. Ennek a napnak az a célja, hogy a jólétét fokozza, valamint emberi jogait kiteljesítse minden társadalmi szférájában a fogyatékossággal élőknek. Az ő sajátos helyzetükre kívánja a figyelmet, a tudatosságot felhívni e nap. Most a fogyatékossággal élő személyek önálló ö, ö, ö, boldogulásának, autonóm ö, életvitelének ö, a kihangsúlyozását célozza meg egy befogadó, ö, e, méltányos és fenntartható társadalomban 2030 távlatában. E program senkit nem hagy magára, és valóban inkluzívvá kívánja tenni e programot a városi fejlődés kockázatainak csökkentésével. A tematikai osztályunk egy olyan tanulmányt dolgozott ki a témában, amelyet megtalálnak a bejáratnál, bemutatom, és mélyrehatóan vizsgálja a tanulmány a közlekedése és idegenforgalmi szolgálatok akadálymentesítését és akadálymentességét az EU-ban, és egy egész térképet rajzol meg erről három területen, a távolsági közlekedésben, a helyi közlekedésben és a turisztikában. A tanulmány rámutat arra, hogy a távolsági közlekedésben az európai akadálymentesítés elég jól áll. Ez is bemutatja, hogy az európai szabályozás, rendeletek megfelelően végzik el a kitűzött céljukat. Viszont, ami a helyi közlekedést illeti, és az egyes tagállamok hatáskörében kerül lefedésre, városok, régiók szintjén bizony ott még igen nagy a sokszínűség, heterogén a helyzet. Tudjuk, hogy a kisvárosok, a nagyvárosok városok általában igen jó akadálymentes közlekedéssel rendelkeznek, helyi közlekedéssel, viszont számos tagállamban, vidéki régióban hozzáférhetetlenek még a közlekedési eszközök. Ezeket nemzeti, sokkal koordináltabb intézkedésekkel lehetne fokozni, de Európának is aktívnak kell lennie, és a változást kell ösztönöznie. Az Európai Parlament kezdeményezésére a belső piaci főigazgatóság és a bizottság egy új ö, díjat ö, bocsátott útjára az intelligens idegenforgalom európai fővárosai névvel, és ezen díj eh, elnyeréséhez eh, a közlekedési eszközök eh, akadálymentesítése négy fő kritérium egyike kell, hogy legyen. A turisztika szintjén az EU csak koordinál és informál. Azok az erőfeszítések, amelyek a, harmoni, a harmonizált információs rendszereket kívánják megvalósítani, bizony még nagy eredményekkel nem jártak, és bizony jelenleg még számos információs forrásra van szükség. Fontos számunkra, hogy emlékeztessünk arra, hogy a legtöbb tagállamban és régióban a közlekedés és a turisztika hozzáférhetősége valóban javult az elmúlt 10-20 évben, de ez erőfeszítéseket, a javulást folytatni kell, és ezek az erőfeszítések még elégtelennek mondhatóak. Túl nehéz például még egy olyan utazást biztosítani a fogyatékossággal élő személyek számára, ahol nem kell átszállni. Mindez a terület még túl kevésé harmonizált. Ezért szeretnék emlékeztetni arra, hogy a parlament és a tanács november 8-án egy olyan megállapodást kötött, melyben a szakadálymentesítési aktussal a bizottság javaslatot fog előterjeszteni a különböző jogalkotási, szabályozási és igazgatási rendelkezések területén minden egyes szolgáltatás és minden egyes termék esetén. A Transzakbizottság a jogalkotási folyamatban aktívan részt vesz, annak érdekében, hogy ezeket az aspektusokat se felejtsük el. Sajnos be kell valljon, hogy a módosítóink a fokozott hozzáférhetőség akadálymentesítés szintjén sajnos akár fogyatékkal élők, akár akár csökkentett mozgásképességű személyekről legyen szó. A módosítóinkat nem sikerült sikerre vinnünk, akár az intermodális, akár a turisztikai területről legyen szó. A plenárison a végleges szöveget majd 2019 elején fogjuk elfogadni. Remélem, hogy sikerül még javítanunk a helyzeten. Azon túlmenően, hogy ezen aktus elfogadásra kerül majd, sokkal komolyabb erőfeszítéseket és pénzt kellene költenünk annak megvalósítására, hogy minden egyes európai állampolgár, nő vagy férfiről legyen szó, igazságos mobilitással élhessen, és ez különösen így van a fogyatékossággal élők és a korlátozott mozgásképességű polgárok esetében, hogy valóban egyszerű hozzáférést és önálló életet tudjunk a közlekedés szintjén is biztosítani minden polgárnak. Köszönöm, kedves kollégáim. E kérdés számunkra prioritást fog élvezni. Vannak-e megjegyzéseik? Taylor úr. Uh, um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én voltam az előadója egy közlekedési szakbizottsági véleménynek. Nagyon jól dolgoztunk, az árnyék előadókkal jól együtt tudtunk dolgozni, lokált képviselő vezetősével. A közlekedési szakbizottsági prioritások közé tartozik, hogy kötelezővé kívánjuk tenni a akadálymentesítést a fogyatékossággal élők számára és a mozgáskorlátozottak számára. És ez a környezetre érvényes kell, hogy legyen, ugye mert nem jó egy olyan közlekedési rendszer, amit nem tud mindenki használni. Ezzel együtt nagyon fontos volt számunkra, hogy az elnök is javasolta, hogy minden eh, helyi közlekedési formát, intermodális formát bevegyünk a szabályozásba. Nem akartunk szemet hújni előtt, hogy a tanács egyszerűen nem volt hajlandó elmozdulni. Olyan, mint, olyanok voltak, mint egy fogyatékos személy, aki a lépcsők előtt lefagy. Ezt a problémát szeretük volna megoldani, és egy megállapodás tervezet született. Önkiszolgáló jegyrendszer például ki tudtunk dolgozni, illetve el tudtuk ennek a beillesztését el tudtuk érni a fogyatékkal élők számára is. És sajnálta kell, hogy elmondjam, hogy a fogyatékossággal élők írtak ebben a témában, és úgy érzik, hogy róluk megfelelkezik az Európai Unió. Köszönöm szépen a lehetőséget, csak ezt a témát szerettem volna felvetni. Merci, Monsieur Taylor. Köszönöm, Taylor. Phil van de Kampur, ön is szeretne hozzászólni? Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék külön köszönetet mondani a strukturális kohéziós politikai osztálynak. Mindennyian tudjuk, mennyire nehéz lehet a fogyatékossággal élők számára az utazás er- az Európai Unióban, anélkül, hogy ez akadályoztatva legyen. Azt is tudjuk, hogy helyi szinten, nemzeti szinten harcolni kell azért, hogy problémamentesen tudjanak utazni ezek a személyek. A Liberalski Muzili jelentésben például a vasúti utasok jogairól van szó, és itt javítani tudtuk a szöveget. Ez egy példa, egy pozitív példa. Remélem, hogy a helyi intézmények és a nem kormányi szervezetek is ezt a szöveget majd használni tudják azért, hogy fokozni lehessen az akadálymentesítést, és hogy plusz finanszírozást is elérjenek az akadálymentesítés érdekében. Tudjuk jól, hogy Németországban, Ausztriában, Hollandiában, helyi szinten is érvényesíteni kell ezt, föl kell használni ezt a szöveget, így kell bizonyítani, bebizonyítani, hogy az életet meg lehet változtatni a közösségi közlekedés segítségével is, és az ilyenfajta jelentéseknek pont ez az értéke. Köszönöm. Igen, bármilyen szinten is gondolkodunk, régió szinten, helyi szinten, városi szinten, úgy gondolom, hogy a közlekedési miniszterek mindent meg kell, hogy tegyenek azért, hogy ez prioritást érvezzen. Ez a jelentés föl kíván hívni mindenkinek a figyelmét erre a témára, nagyon egyszerű szavakkal, hogy senki nem maradjon le a vasútról. A közlekedési miniszterek holnaptól kell, hogy cselekedjenek ebben a témában. Folytatjuk a munkánkat. rendelet tervezett, közösségi vízomkódex rendelettel kapcsolatos módosítások, és már át is térünk a szavazásra. Meg kell, hogy nézzem először, hogy elegen vagyunk-e azért, hogy megnyithassam a szavazást. Igen, akkor megnyitom a szavazást csak azért, hogy megnézzük, hogy elegen vagyunk-e. Rendben. Elég képviselő van jelen ahhoz, hogy szavazni lehessen. Meg is kezdjük. Az ön jelentéséről van szó. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 42-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 44-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 45-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 46-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodik. Nem egyértelmű, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 47-es módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, de nem emeljük fel a kezüket, mert hétfő reggel van. Na jó, délután. 49-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A tömb mellette ellene tartozkodik, Nem tudom. Nézzük meg. Je ferme le vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 52-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 54 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük az ötöst, megnyitom a szavazást. ellenőrizni kell, mert nem bíznak abban, hogy én számítom a ötös módosító, tehát lezárom a szavazást, elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene tartózkodik. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Rövid asszonyra nézek, aki engem néz. Ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk. 56-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Második kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 64-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 66-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 67-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 70-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 69-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 71 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. B tömb mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 73-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 75 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 74-es mellette 74 elveszett, nem, nem veszett el. 7-es, 4-es, 74-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 76-os mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. C blokk mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 78-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 79 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 80-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 81-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 82 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 83-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 84-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 85 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 9-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 3-as kompromisszus módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mert Ki mondta, hogy ellenőrizzük? Ellenőrizni szeretné? Jó. 18-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Szerintem elfogadtuk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 23-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 24-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 26-os mellette ellene tartózkodik, nem egyértelmű. 26-osról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Közel volt, és elutasítottuk. 27-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 29-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 28-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 30-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 31-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 32-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 34-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 33-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor most a teljes szövegről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26 mellette, 7 ellene, nincs tartózkodás. A jelentését elfogadtuk, gratulálok újhelyi úr. Allez, nous passons désormais Áttérünk a következő jelentésre. Teresa Griffin asszony tollából. Megállapodás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösség között a polgári repülés biztonságának szabályozásában történő együttműködésről. Szavazásra bocsátom magát a megállapodást. Arról megnyitom a szavazást. Elektronikus úton lezárom a szavazást. 33-ból 30 mellette, hárman, ellen, hárman tartózkodtak, ellene senki nem szavazott. Köszönjük. Most Kiss Taylor jelentése az állatok EU-n belül és azon kívüli szállításáról szóló. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodik elfogadva. Ellenőrizni szeretnék, tessék. Az ötös módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Folytatjuk. A hármas kompromisszummal mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Négyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 23-as módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 24-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 26-os mellette, bocsánat, 26-os módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 34-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 37-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. 75-ös módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. Ellenőrizzük a 75-öst? Igen. Megnyitom a szavazást a 75-ös módosítóról. Lezárom a szavazást. Mellette 14, ellene 19, elutasítottuk, igazuk volt. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Közvetlenül a 78-as módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk, azt gondolom. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Szerintem elfogadtuk, igen, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 81-es mellette ellene tartózkodik. Nem világos. Ellenőrizzük. A 81-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 92-es módosító mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 83-os mellette, 83-as fogyottá vált, be is fejeztük. Jó, gyorsak voltunk. Szavazunk elektronikus úton magáról, a teljes anyagról. Megnyitom a szavazást. A véleményről lezárom a szavazást. 27-en mellette, 5-en ellene, egy tartózkodás mellett Bravo, Taylor úr! A jelentését elfogadtuk. Folytatjuk. Az utolsó szavazásra kerül most sor. Ez pedig Szalini előadó úr tollából az elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóság és az útdíjak kifizetésének elmulasztására vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése az Unióban. Elektronikusan egyetlen szavazással. Szavazunk erről, meg is nyitom. Le is zárom a szavazást. Bravo, Szaléni úr! senki nem támadta meg a szavazatával önt. Gratulálunk, a rendeletet jóvá hagyjuk. Gratulálunk Szaléni úrna. Et Folytatjuk is, mégpedig a következő napi rendi ponttal. Javaslat a 1316-2013-as meg az Egyesült Királyság Unióból való kilépése figyelemmel a rendeletről. Én vagyok maga a téma felelőse, úgyhogy várok egy picit. Üdvözlöm Dotlovszki urat. Megvárom, hogy azok elhagyják a termet, akiknek ki kell menniük, és aztán folytatom. Allez, nous commençons. El is kezdjük. Ezen jelentésről, amely az Európai finanszírozási Eszközzel kapcsolatos rendelet eh, eh, Egyesült Királyság eh, visszalépésével kapcsolatos aspektusai. Módosult maga a jelentésem, a bizottság az Európai Hálózat finanszírozási eszközt módosítani, a, módosítani, amennyiben a Brexit tárgyalásokban nem kerül sor egy megállapodás megkötésére. Legyünk kicsit ö, ö, előre ha esetleg ö, nem történne megállapodás, akkor szerintem a, jelen, a, a bizottság túl röviden szól mindarról, ami történne, hogyha nem lenne megállapodás, hiszen valahol egy egész jogalkotási pajzsa lenne szükség, egy egészen ö, komoly olyan pénzügyi kihatásra kellene ö, számítanunk, ahol egészen az északi tengertől a ö, földközi tengerig egy folyosót kellene nyitni Írország és szomszédai között. És igazából én erre gondolok leginkább, egy olyan intézkedést is szeretnék bevezetni, amely igazságos lenne az európai területek között. Komoly sornyi meghallgatást ö, hallgattunk, meg tanulmányokat is végeztünk, amelyek rámutattak arra, hogy Írország, Franciaország a határos országok, hiszen külső határral, szárazföldi határral rendelkeznek az Egyesült Királyság irányába, ők lesznek a leginkább érintettek negatív értelemben, hogyha nem kerül sor megállapodásra. Hogyha a közlekedést vizsgáljuk, mi történik ott? Az egyetlen példával hadd éljek. Az áruszállításban 5%-os költség növekedésre lehet import-export vonatkozásban számítani, mert az új külső határokon való átkelés komoly többletköltséggel járna. Második megjegyzésem, néhány tengeri kikötő ma százszázalékosan részét képezi a mm, Kale, Duvi, Csalagúti és Lamans csatornán átkelő gyors hajókra gondoljunk, hogyha itt határokat vezetünk be, akkor bizony a kikötői világ is megissza majd ennek a levét. Végül pedig tudjuk, hogy a határellenőrzések ideje is növekszik majd, és a kamionok száma 20 kilométer Kaléban most, 20 kilométeres sorok duzzadhatnak Kaléban, Kalé városában, 27 kilométer Dúvban, Doverben. Hogyha két percet szánunk minden egyes tehergépjármű ellenőrzésére. Ebben a jelentésben pontos kívántam lenni, és új ö, tengeri ö, áruszállítási útvonalakat terveztem be. A határvidékek a Benelux kikötők, Kali, Dönkerk becsatornázódnak az északi tenger mediterrán folyósóba, Írországgal a kapcsolatok ápolása, és azt javaslom, hogy Írországot a kontinensbe csatornázzuk be az Atlanti-óceán folyosóján keresztül is, Brest, Roskov, Cherbourg, Kam, Párizson keresztül. És új pénzügyi forrásokra lenne szükség ahhoz is, hogy az új határok menti ellenőrző, határellenőrző állomásokat is megerősítsük, amikor a kamionok határellenőrzéséről van szó. Egy specifikus sürgősségi alapot is szeretnék bevezetni, amely kifejezetten korrigálna potenciálisan a Brexit hátrányait, a gazdasági szereplők szempontjából és a leginkább érintett területek szempontjából egyszerűen zárnám gondolataimat. Szükségünk van időre, térségre, térre és pénzre. Idő? Időnk az már nincs. Hogyha megállapodás nem születik, hát akkor az idő véges, és ezért gyorsított eljárásban fogadtuk el a jelentést pénz, pénzre is szükségünk van, két költségvetési tétel került létrehozásra, de az fontos, hogy az Európai e, Beruházási Bank segítsen azoknak, akiknek erre szüksége van. Tér, minden, ami infrastruktúrális nehézség, űrhelyzet betöltését illeti, szükségünk lesz. De még hogyha megállapodásra is jut az EU az Egyesült Királysággal, akkor is két-három éves átmeneti időszakra szükség van mindahhoz, hogy a szállítmányozók az új helyzethez alkalmazkodjanak, és a különböző kikötők is így járjanak el. Kedves kollégáim, ennyit menetrendként a jelentésemben Mindenről szóltam, vitára bocsátom, és szeretném tudni, hogy a bizottság milyen álláspontot foglal el, és egy világos és gyorsan végrehajtható menetrenddel, úti tervel rendelkezhessünk. Megadom a szót Müzölié úrnak mindenek előtt. Merci beaucoup, madame la Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy elkészítette ezt a jelentést. Az elnök asszonyhoz előadóként fordulok most. A jelentés módosítani fogja a most érvényes mechanizmust az Európai Unióból a mm, Egyesült Királyság kilépésének a következményeivel foglalkozik, tehát a Brexit több potenciális negatív hatásaival foglalkozik. Mise Barnier két héttel ezelőtt már ugye bejelentést tett a Egyesült Királyság kilépésével kapcsolatban. Az egész európai gazdaság számára ez fontos, és a környező gazdaság számára is. Negatív hatások lesznek, hogyha nem rendelkezünk gyorsan a tekintetben, hogy ezt a közlekedési rendszert kezeljük. 24 millió eurót bocsátottak rendelkezésre 2015-20 között, ez infrastruktúrális célokra fordítható, viszont módosítani kell az európai közlekedési hálózatot is, és Írország kontinensával összekötetést kell megoldani. Az Európai Parlamentnek be kell bizonyítania azt, hogy az európaiakat szolgáljuk, és a Brexit egy lehetőséget biztosít a kapcsolataink megerősítése érdekében, és nem pedig abszolút negatív hatása van csak társ jogalkotóként vállalunk kell a felelősséget, és meg kell oldani ezt az átmeneti helyzetet mindaddig, amíg véglegesen nem lép ki az Egyesült Királyság az Európai Unióból. Sokan szólaltak föl ebben a témában, szövetkezetek, régióelnökök, miniszterek. A bizottság nem készített hatástanulmányt, és nem vette figyelembe a közkonszultáció során megfogalmazott véleményeket sem, amelyek január és július között folytak. És mi ennek az eredménye? Most kapkodni kell, nem elég hatékony az eljárás, a mindenek nagyon negatív hatása lehet a közeljövőre, Franciaországra és Hollandiára elsősorban. Abszurd ez a helyzet. Ezeket a kiköt, ezek a kikötők kizáródnak majd a kereskedelmi lehetőségből, annak ellenére, hogy Írország és Franciaország között egyértelmű a kereskedelmi kapcsolat. Egy kis példa erre, ami elégséges lesz véleményem szerint. A Írország-Franciaország között a szárazföldi szállítás már több, mint 2017-ben a Belgium és Írország közötti forgalom volt. Technikailag sem koherens a helyzet, negatív gazdasági hatásokra számíthatunk. Nagyon fontos, hogy határozottan lépjünk fel ebben a témában. Módosítókat fogok készíteni a néppárt nevében, azért, hogy az Északi-tenger és a Földközi-tenger közti folyosót fölállítsuk. Módosítást fogunk javasolni az Atlanti folyosóval kapcsolatban is, azért, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsünk Írországgal. A szakbizottságunk november 22-én támogatta ezt a témát már. Fontos a köz, kikötői szolgálatok fenntartása és a versenyképesség fenntartása, javítása. Krisztina asszony, mondja, a szó. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm, előadó asszony. Olyan javaslataim eh, lesznek, amelyek eh, önnek is megfelelnek, de Muszili úrhoz is tudok csatlakozni bár a rendeltervezet adása polémiát váltott ki. A Európa, transzeurópai hálózat tekintetében itt az Egyesült Királyság kilépését nem csak technikai témaként kezelhetjük, hanem ennek politikai és földrajzi aspektusai is vannak. Ahogy Muzeli úr említette, az Európai Bizottság véleményem szerint is politikai hibát követett el, amikor csak technikai és jogi szempontból közelítette meg ezt a kérdést, és csak a központi hálózati kikötőket vette figyelembe, amelyek már így is az Északi-tenger, Földközi-tenger folyosó részesei. Ezért új gondolkodásra van szükség, Írország és Franciaország konkrétan Brötány kapcsolata tekintetében. A tentével kapcsolatban például Brest esetében fontos a központi hálózati részvétele, kivételes körülményt jelent a megállapodás nélküli kilépése az Egyesült Királyságnak, és ezért különleges intézkedésre is van szükség ennek a helyzetnek a kezeléséhez. Tehát lex specialisra van szükség azért, hogy a teljes hálózatot fönt lehessen tartani. Nem ez lesz az első alkalom, és nem is ez lesz az utolsó alkalom, hogy jogilag kreatív módon kell, hogy fölépjen az Európai Unió, hogy politikai és gazdasági kihívásoknak választ adjon. Ez most konkrétan a, a mi esetünk, de ugyanígy fölmerülhet a közötti közlekedés területén is. A Franciaország északi területei szempontjából rendkívül fontos az Írország és kontinens közötti kapcsolat. Lehet, hogy van, aki úgy gondolja, hogy nincs is értelme ennek a rendeletnek, mert megszületik a megállapodás, de pillanatnyilag nem mondhatjuk azt, hogy ez garantált, és mindenkinek ugye alá kell majd írnia ezt a kilépési megállapodást. Ezért föl kell, hogy készüljünk az összes esetőségre, és számíthatnak rám, illetve a szocialista demokrata frakcióra, azért, hogy minél gyorsabban ki tudjuk dolgozni ezt a pozíciót, és köszönöm még egyszer a jelentés bemutatását. Köszönöm, Longrin képviselő szeretett volna hozzászólni? Nem? Dominik Rikéval. Kör, euh, extrêmement francophone. Egészen euh, franciás ez a kórus most, de nem szeretném elismételni azt, amit, elhang, amit már hallottunk, hiszen az előttem szólók, euh, a témafelelős és kollégáim is elmondtak további megjegyzéseket engedjenek meg. Ezek közül az első. Itt nem arról van szó, nem arról beszélünk, mint a CEF-nél általában, hogy közlekedési infrastruktúráról beszélünk, hiszen nem állami, hanem magán üzemeltetők foglalkoznak például a csalagúttal is. Igazából a meglévő kapcsolatokat, hálózatokat tartják fönn. A francia kikötőkben például miért? Azért, mert a, a Csalagút és a Lamans csatorna ö, különböző közlekedési vonalai, azok már meglétező infrastruktúrák. Amikor kikötő infrastruktúra fenntartásról beszélünk, ott ugye olyan kapcsolatokról kell szólnunk, amelyek még nem léteznek. Pedig a paradox helyzet az az, hogy az Atlanti óceánon létezik, de Kaléban, Le Dönkerben nem. Úgyhogy megértjük mi azt, hogy a bizottság miért hibázott politikai szempontjából. Revodalon asszony is elmondta, hiszen valahol a franciákat ébresztette föl, de azért magának a felszólalásnak a természetét is meg kellett értenünk, a mögöttes gondolatokat. Az energiákat kell stimulálni a kikötők irányába és a gazdasági szereplők irányába is, hiszen Európa itt nem fog most egy külön kereskedelmi vonalat létrehozni. Elnök asszony, a jelentése teljes körű és bátor, de kicsit elgondolkodom a speciális pénzügyi alapon. Nem mondom, hogy rossz ötlet, sőt, kiváló ötlet, de globális létrehozásáról volna szól egy ilyen költségvetési alapnak. De mit értünk mindez alatt? Egy speciális alapot vagy speciális alapokat a Brexithez való alkalmazkodási alapról lenne tehát szó? akkor ez viszont igencsak komplex eh, lesz, mint feladat. Igen, vonzónak találtam a gondolatot, de bizonyos nehézségekkel járna az alaplétrehozása. Persze eh, érdemes egyeztetnünk arról, hogy igazából most itt eh, feladjuk a kezdeményezést, vagy inkább a nehézségeket megragadjuk, és valóban megpróbáljuk létrehozni az alapot. Én módosító indítványokat szeretnék benyújtani a CEF2 irányába, hogy az Atlanti-óceán és a földre, földközi tengeri folyosóval kapcsolatban még módosíthassunk gondolatokat, de igen fontosnak találom én is, hogy integráljuk az egyes CEF-be úgyhogy az én ö, frakcióm is ö, be fog nyújtani ezzel kapcsolatban az önhöz hasonló szellemiségű módosítókat. Ö, támogatni fogjuk mindenképpen a parlamenti megjegyzéseket, és reméljük, hogy a bizottság is következetes és egyhangú kiállásunkat ilyen pozitívan fogja fogadni. Köszönöm, Rike úr! Klün asszony. Bocsánat, mondja elnök asszony, kérem várjan. Előbb Kramer úr, majd aztán ön. Ugye ugyanazon politikai ö, pártból ö, származunk, úgyhogy nem. Akkor Klun asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm ezt a jelentést, hiszen Észak-Írországot is említettük, már jó párszor ma délután, és igaz, való igaz, hogy Észak, Írország az északi tenger, ez kapcsolódó közlekedési folyosó része, és 90% a termékeknek Egyesült Királyságon keresztül éri el Európát, a, a szárazföldet, és nyilván Kellén keresztül ez a legegyszerűbb. Na most ez 17 óra Dublintól, egészen a, a, a szárazföldi Európáig. Tehát azt gondolom, hogy ez jelenleg a legkevésbé hatékony, hatékony módja a szállításnak, de ugye, hogy mi, ha nem lenne Brexit megállapodás, akkor el sem akarjuk képzelni, hogy mi fog történni. Az ír kikötők igyekeznek kapcsolatot teremteni más kikötőkkel, és alternatív útvonalakat találni az Atlanti folyosón keresztül. Ez természetesen egy lehetőség, és ezt nagyon is támogatjuk, hiszen nagyon fontos, hogy legyenek alternatívák, főleg dél felé, Spanyolország felé. Tehát Írország számára ez rendkívül fontos, hogy legyen délirányú összekötetés. És a bizottság javaslata, ami augusztusban született, nagyon sok embert meglep, meglepetésként ért, hiszen egy vagy két kikötőt emelt ki, és mi van a, az összes többivel, hiszen Észak-Nyugat Franciaországgal nagyon komoly kereskedelmi kapcsolataink vannak, és innen megy tovább Portugáliába, Spanyolországba és más területekre. Tehát azt gondolom, hogy Műzlei úr, a saját árnyék előadónk, be fogja terjeszteni a módosítókat, és ezt szükségesnek tartjuk, hogy ne legyen akadály, hiszen nem szabad magunkat elkötelezni egy javaslat mellett ezen területen, hiszen, ahogyan hallottuk, sok alternatívan van, számos alternatíva, és erről majd döntenünk is kell, ennek komoly kereskedelmi kiadása van, és figyelembe kell venni különösen az észak-nyugati, észak-nyugat-franciaországi kikötők szempontjából, de más alternatívákat is meg kell fontolni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Kén asszony. Most Kramer úrnak adom meg a szót, tese. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem csodálom, hogy mindenki támogatja a jelentés, de azért ez egy kis spekuláció, hiszen nem tudjuk, hogy december 11-én Londonban hogy fog dönteni a parlament tehát azt még nem tudjuk, hogy ott mi fog történni, de ettől eltekintve sokat beszéltünk a kikötőkről. Elolvastam a jelentés, és azt olvastam, hogy az Egyesült Királyság az ügynökségeket és az áézát is el fogja adni. Ezzel kapcsolatban van információnk, hogy ez stimmel? Mert ha ez így van, akkor ennek a kihatásai óriásiak lennének, hiszen ez azt jelenteni, hogy kilépnek ezen ügynökségek hatája alól. Köszönöm. Köszönöm a megjegyzését Kramer úrnak. Most pedig a bizottság irányába tekintek. Colson úrnak a DJ Move részéről adom meg a szó. Ön a szót. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Elnök asszony, úgy vélem, hogy az ön jelentése számos intézkedésre mutat rá, amelyeket jogalkotási szinten kell meghozni a Brexit kapcsán. Már most elmondhatom, hogy egyetértünk önnel. Nagy számban azon intézkedésekkel, amelyeket ön szükségesnek vél. Viszont a jogi kerettel kapcsolatban fenntartásaink vannak. A javaslat, amelyet benyújtottak nekünk, egy igen specifikus kontextust célzott meg, milyen sürgős intézkedéseket kell foganatosítani, azon feltevés kapcsán, hogyha hard Brexitre kerül sor, és akkor Írország ennek majd megissza a levét. Ezért az a javaslat, amelyet 2020. december 31-ig egészen tényszerűen megállapítottunk, csak ezen keretben Észak-Kitenger, Mediterrán folyosót célozza meg, hiszen akkor ezen rövid időkeretben Írország és Európa kontinentális része, vagy Málta és Ciprus jelenlegi helyzetéhez hasonlóan fenn, fennállna ez az átmeneti időszak. Ez volt a ezen feltevésből kiindulva, és csak ezen feltevésből kiindulva a háttere annak, hogy a három kikötőt nevesítettük, jelenleg legjelentősebb eh, forgalmat bonyolító, Írországgal bonyolító eh, kikötőre gondoltunk. Most az ön javaslataira térnék át. A 10-es és 11-es módosítót olvasva a bizottságnak semmilyen ellenvetése nincs a, az ellen, hogy Kale és Dönkerk a másik három ö, kikötő mellé felkerüljön ö, írországi közvetlen kapcsolattal. Miért ne? északi tenger, földraj, földközi tenger. De az, hogy újra mondjuk Le Havre, Rouen, Párizst ezen korridorba bevegyük, vagy Írországot az Atlanti folyosóba beillesszük, azt gondoljuk, hogy bármilyen is a Brexit előkészítése ennek állandó intézkedésnek kell lennie, nem pedig 2020. december 31-én végére érő intézkedésnek. És mindennek a jelenlegi CEF felülvizsgálata keretében kell megtörténnie. A bizottság ezzel kapcsolatban javaslatokat fogalmazott meg, érdemben az önmódosítóival is átvéve, és ezeket a támogatni tudja a bizottság teljes mértékben. Ami most azt a javaslatot illeti, hogy a globális hálózatban különböző Brest, vagy Roszkov jellegű kikötőket illeszünk be, erre nincs lehetőség. Miért? Mert csak és a központi hálózat kikötői szerepelhetnek ezen um, um, tematikában. Ez pedig a TNT rendelet, nem pedig a CEF rendelet keretében uh, kerülhet sorra. Tehát mivel most a CEF rendelet módosításáról beszélünk, ebben a kontextusban erről nem eh, dönthetünk. A TNT rendelet módosításában viszont igen, és a bizottság egyébként is elmondta már, hogy elébe fog menni 2021-es TNT eh, módosításnak, de tudatában vagyunk annak, hogy túl távolinak tűnhet ez a határidő, ezért már most intézkedéseket kell foganatosítani a globális, Roskov jellegű és Brest jellegű kikötők esetében. Ez az oka annak, hogy az új kontextusban tehát a CEF jelenlegi felülvizsgálatában állandó intézkedésekben is gondolkodhatunk. A bizottság egyetért tehát azzal a kezdeményezéssel, amelyet a tanács elnöksége is magáinak volt, tehát, hogy a központi hálózatban 30%-os társfinanszírozási rátát állapítsunk meg. Ez nem így van most, és a TNT rendelet felülvizsgálatánál ez egy újdonság lehet, egészen novum a helyzet, és biztosak vagyunk abban, hogy a parlament is fogja támogatni ezt a bizottság által is támogatott javaslatot, a a CEF felülvizsgálatában. A hatos és nyolcas módosítóira térjünk most át elő elnökasszonynak. Ami a CEF jogosultságát illeti, a határellenőrzések kérdése, amelyek valószínű szükségessé válnak, majd a Brexit, akár vám, akár ö, növény egészségügyi ellenőrzésekre vagy határrendészetre gondolunk. December 5-én a bizottság a CEF kontextusban egy pályázatot hirdetett meg saját munkaprogramjában, éves munkaprogramjában, hogy egy ilyen finanszírozás a globális hálózatban lehetővé váljon. Tehát szerdától lehetővé válik az, hogy pályázzanak azon kikötők, amelyek specifikusan szeretnének 65 millió eurót ö, ö, ilyen típusú ö, munkálatokra ö, megszerezni. Ezen pályázaton ö, belül tanulmányokat lehet végezni, kidolgozni, e, ami azt jelenti, hogy a Brest és a Roscoff típusú kikötők projektekkel állhatnak elő, hogy a hálózatba beépülhessenek. Tehát a jelenlegi CEF kereteiben szerdától egy specifikus pályázatban vehetnek részt ezen kikötők. Ami pedig a, megint csak a CEF felülvizsgálatát illeti, rendészeti, vám, vámügyi és növényegészségügyi ellenőrzések során 50%-os támogatásban részesítheti a pályázatot elnyerő pályázókat a bizottság. A bizottság támogatja ezt a megközelítést, és azt gondoljuk, hogy ez a pályázat majd a parlament támogatását is elnyerheti. Ami viszont egy több éves pénzügyi tervet illeti, erre nincs lehetőség, mert már nem lesz több éves pénzügyi terv a jövőben, mert nem áll majd rendelkezésre ilyen költségvetési tétel, mint ahogy jelenleg még megvan, a jövőben ez nem lesz. A sürgőség és specifikus alap a Brexit kontextusában azt gondoljuk, a CEF keretében igen problémás lenne, már csak azért is, mert a versenypolitika ezt nem teszi lehetővé. Zárszóként, elnök asszony, mindenképpen egyetértünk az ön javaslatában azzal, hogy Dönkerk felkerüljön, és Kale városa is felkerüljön a kikötők sorába. Igen, arra is, hogy a központi hálózatba állandó jelleggel bekerüljenek a következő CEF keretében a kikötők a globális hálózatba bekerülhessenek a, a TENTI e felülvizsgálatáig és bizonyos kikötők, azonnal igent mondunk a határ ellenőrzési, ellenőrzési pályázatok megcélzására a központi hálózatban, Brexitre való felkészülés, további javaslatok megfogalmazása, és igen, állandó jogosultság az ilyen típusú finanszírozási támogatásra magasabb rátákkal 50%-ot célzoztunk meg. A problémánk az a dedikált alap létrehozása. Köszönöm elnézést, hogy egy kicsit hosszan szóltam, de igen fontos témáról volt szó. Elnök asszony, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Köszönöm mindenkinek a bátor hozzászólást a jelentéssel kapcsolatban. Ha a jelentésünk módosítani tudja legalább a következő kikötőkkel kapcsolatos pályázatokat, akkor ez már nagy eredmény. Ugye a általános hálózat részét képesik ezek a kikötők, úgyhogy az a szerencse, hogy az Európai Parlament itt van és felszólal ezek érdekében. Második megjegyzésem, azt is meg kell vizsgálni, ugye azt mondják, hogy a brexit kapcsolatban a brexit kapcsolatos rendelkezések nem csak technikai jellegűek, és hogy azonnal megszületik a megállapodás. Ezek politikai témák is. És amikor egy korábbiakban nem látott helyzet alakul ki, amikor mindent elő kell venni, mindent ki kell találnunk azért, hogy az európai polgárokat védeni tudjuk, ez is politika, én azt mondom, és ez nem technikai vagy jogi kérdéseket jelent, politikai kérdésekről van szó. A második megjegyzésem. Véleményem szerint az önök elképzelése, most súlyos szót fogok használni, de korlátozott, túlságosan technikai, szűklátó az önök előretekintésére, és ez ellentétben áll a mi szerepünkkel, a parlamenttel és a mi politikai felelősségünkkel. Ezért úgy gondolom, hogy abszolút legitim az én jelentésemmel kapcsolatban, hogy szülessenek olyan módosítók, amelyek megnyitják a politikai vitát, a Brexitet követő rendszerek tekintetében föl kell készülnie a közlekedési szektornak a Brexitet követő időszakra, de nem csak a közlekedési szektorról van szó, a területeknek kell fölkészülniük, hiszen itt foglalkoztatásról is van szó, és ha nem sikerül ezeket a kérdéseket időben tisztázni, akkor mindenki vesztes lesz. És a felhasználókról is szó van, hiszen őrájuk is hat a Brexit, és ez a mi parlamenti munkánk. Ezek a kérdésekkel politikai és esetleg jogi kérdésekkel kell foglalkoznunk, és az intézmények között a trilógus során ugye mi is támogatjuk az intézményközi párbeszédet, de a bizottság ma kezet nyújtott, együtt fogunk dolgozni a jövőben is, de már most megmondom, hogy mi nem akarunk elébe menni a következményeknek. Amikor önök egy olyan dolgot mondanak, például, hogy 2020. december előtt, akkor vigyázzanak, mert amikor folyosóról beszélünk, nem 2020. decemberről lesz szó, és tudják miért? Azért, mert el fogjuk fogadni a kettes számú összekapcsolási mechanizmust, és ez szerepelni fog az új javaslatban és a parlament, a közlekedési szakbizottság nem fog visszalépni ettől 2020-ban, úgyhogy eh, sokkal jobban végig kéne azt gondolni, hogy mi történik majd 2020-ig. Nem fognak leállni ezek a dolgok 2020-ban, nem, egyáltalán nem, mert szerepelni fognak az összekapcsolási mechanizmusban. Egy másik eh, témát is szeretnék említeni hogy vannak olyan hatások is, amikre a bizottság nem is gondolt. Vannak olyan következmények, amikor a sürgőségi alapról beszélek, vagy kiigazítási alapról beszélek, és szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, hogy támogatják ezt az elképzelést, mert a Brexit hatása a régióink számára drámai lehet. Franciaország északi területeire vonatkozó, a Normandiára, ha gondolok, és ki fogja finanszírozni a kiigazítási alap egy nagyon tiszta, egyértelmű válasz lehet arra, ami történik. Mert a Brexit eh, itt van a küszöbön, és ezért a régiók fognak fizetni. Ezért Európának eh, fel kell erre készülnie, készen kell, hogy álljon ezekre a kihívásokra, azért, hogy támogatni tudja a területeket. És pontosan ezért a kigazítási alap rendkívül fontos, és a barátom, kollégám Dominika Riké említett egy rendkívül fontos témát, hogy a mi árnyékelődői találkozóink során, az egyeztetétek során végig kell, hogy gondoljuk, hogy milyen döntéseket hozunk. Mert most kell terveznünk a következő időszakra vonatkozóan, ugye Riké úr is ezt mondta, hogy az új eszközök hogy fognak alakulni hogy az eh, Európai Beruházási Banktól például kérünk-e támogatást. Itt most eh, beszélünk a költségvetési kérdésekről, ezért mi a párbeszédet támogatjuk, és támogatjuk az új alapfelállítását. A jelentés ambiciózus lesz, és megfelel a kihívásoknak, és választ is jelent majd eh, mindazoknak, akik megdörzsötik a kezüket, összedörzsötik a kezüket a Brexitről halva. Valós választ kell, hogy adjunk európai szinten. A mi szakbizottságunk valós válaszokat dolgoz ki olyan szereplők érdekében, akik a területen a Brexit hatását majd a vállukon viszik. Úgyhogy ezzel lezárom ezt a vitát. Módosító indítványok benyújtásának a határideje december 10-e 12 óra úgyhogy nincs már túl sok időnk. Folytatjuk a munkánkat. Áttérünk. az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelmet történő módosítás Európai Közösségek rendelete, Isabella de Monte az előadó. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! egy olyan jelentése van szó, ami hasonlít ahhoz, amiről most beszéltünk. Itt is gyorsított eljárásról van szó. Azért mondom, hogy hasonló a téma, hasonló az eljárás, mert a Brexit-tel kapcsolatos kérdéseket tisztázunk. Az Egyesült Királyság tudjuk, hogy bejelentette, hogy ki szeretne lépni az Európai Unióból, úgyhogy feltehetőleg március 30-ával új szabályokat kell majd alkalmazni és ez érvényes a tengeri közlekedés szektorára is, ezt a szektort is érinti a téma. Ebben a jelentésben az úgynevezett olyan szervezetekkel foglalkozunk, amelyek felügyeletet és vizsgálatot végeznek a tagállami lobogó alatt közlekedő hajókról, ezeket hívjuk elismert szervezeteknek. Ezeket a szervezeteket két évente értékeli az Európai Bizottság, és ekkor együttműködik azzal a tagállammal, amely benyújtotta az eredeti kérelmet, és ezt az államot hívjuk a szponzornak. Ahhoz, hogy ezt az ellenőrzési munkát folytatni lehessen, az elismert szervezeteknek legalább két évente az ellenőrzés alá, az értékelés alá kell, hogy vessék magukat. De az Egyesült Királyság, ha kilép, akkor már nem lehet szponzor. Az elismert szervezetek eh, esetében jelenleg eh, engedélyekre vonatkozó megállapodásokkal léteznek a 27 eh, tagállam részéről. Úgyhogy az Egyesült Királyság kilépését követően ezek az elismert szervezetek problémásak lesznek, attól függően, hogy milyen lobogó alatt dolgoznak. Ezt a joghézagot kell most megoldanunk. A javaslat az, hogy módosítsuk a bizottság, tehát ez a bizottság javaslata, hogy a 8-as cikk 1-es beketését kell módosítani a 391 per 2009-es rendelet tekintetében és a szponzor tagállam helyett a szövegbe az kerülne be, hogy bármely olyan tagállam részvételével, amely engedélyt adott valamelyik elismert szervezetnek. Tehát gyakorlatilag így helyébe lehet lépni az Egyesült Királyságnak, mindegyik tagállam szponzor lehet ezen szervezetek tekintetében. Fontos, hogy megoldjuk ezt a joghézakot, ne legyen jogbizonytalanság ami egyébként ugye az Egyesült Királyság kilépésével kialakulhatna. Fontos, hogy a folyamatosságot is fel lehessen tartani, és még hozzátenném azt is, hogy a működés logikája, a hajókat kezelő társaságok szempontjából is ez fontos. Gyorsított eljárás, ez indokolja, és az én javaslatom az, hogy ezt a módosítást módosító indítványok nélkül fogadjuk el. Remélem, hogy nem olyan ellentmondásos ez a jelentés, mint az előző, hiszen nagyon fontos, hogy gyorsan tudjuk így cselekedni, gyorsan el lehessen érni ezt a módosítást, és biztosítani lehessen így a folyamatosságot. Köszönöm. Köszönöm szépen, de mondta asszony, film Faldekamp úr. Tessék, a szó. Madame la Présidente, I have the honor to... Elnök asszony, az a megtiszteltetés ért, hogy nemrégiben hozzánk csatlakozott Szafán Gerold kolléga nevében szólalhatok fel a hajók felügyeletével kapcsolatban az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépése okán. magas biztonsági standardok feleltes és fenntartása az unió egyik nagy értéke. Ezen ellenőrző szervezetek is ide tartoznak. Ahogy kedves kollégám Isabel de Monte is mondta, én is támogatom a bizottság javaslatát, Annél, és nincs, nem áll szándékomban módosítót benyújtani hozzá. Azonban szeretném a következőket hangsúlyozni. Miután az elmúlt hónapot azzal töltöttem, hogy ezt a rendszert, a hajófelügyeletek rendszerét vizsgáltam, illetve a szponzorok tagállamok működését, azt találtam, hogy sok mindenen lehetne javítani a költségek és hatékonyság tekintetében. Úgy tűnik, hogy bizonyos feladatok és felelősségek átfedésben vannak, a 2009 per 15-ös rendelettel, ami a tagállamok feladatait illeti ezen felügyeleti szervek, szervezetekkel kapcsolatban. Hiszen ezeket a tevékenységeket a bizottság is végzi. A bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy nem tudná felmenteni ezen kötelezettség alól az adott érintett tagállamokat. Továbbá szeretném azt látni, hogy újraértékeli a bizottság azt a rendszert, amiben szponzortagállamok működnek. Szeretném látni, hogy ez rajta legyen az új parlamenti ciklus napirendjén is, amely majd 2019-ben kezdődik. Meg kellene vizsgálni a bizottságnak, hogy költséghatékonyabb-e, hogyha ezek a hajófelügyeleti szervezetek közvetlenül a bizottsággal szerződnének, anélkül, hogy egy adott tagállam szponzoránál kötő, kötelező jelleggel ezeket a szervezeteket. Ez a szponzori modell ö, nem teremt versenyhelyzetet, és nem támogatja a versenyhelyzetet ezen szervezetek között. A jogi bizonytalanság, ami, amit a Brexit okoz, ezt fel lehetne használni arra, hogy ezeket a kérdéseket ennek okán, ha már egyszer foglalkozunk vele, megoldjuk. Ez egy előremutató lépés lenne, elmélyíteni az európai integrációt, és az unió költségvetéséhez hozzájárulók számára hasznos lenne. Ezek voltak tehát kollégám szavai. Köszönöm. Meissner asszony. Öné a szó. Köszönöm szépen. Ez pontosan stimmel, hiszen én pontosan ugyanebben az irányban gondolkodtam, ahogy azt a kollégától hallottuk. Izabel, tudom, azt mondtad, hogy ha lehet, akkor ne nyújtsunk be módosítókat ezen jogi aktus módosításakor, de ahogy Vim is mondta, gyakorlatilag úgy tűnik, hogy ha már egyszer beemelünk egy tanács által megvitatott módosítót, akkor egyszerűsítsünk, hiszen itt két e, rendelet van, a 391 per 2009-es és a 2015-ös, és ezt kellene egyszerűsíteni. Tehát itt van a bizottság, és itt vannak a tagállamok által végzett tevékenységek. Egy, és ha már úgy is megvitatta ezt a tanács, én azt gondolom sokkal jobb lenne. Tehát a tanácsban született egy olyan módosító javaslat, még nincs jól megfogalmazva, talán mi, mint parlament, jogilag jobban megfogalmazott javaslatot tudunk letenni az asztalra, amit el tudunk fogadni módosításként, és ezt egy úttal meg tudnánk tenni. És teljesen világos, hogy ha már egyszer módosítót teszünk az asztalra, lehet, hogy ez egy kis késlekedéssel jár, de hiszen úgyis trialógusban vagyunk, pontosan azért, mert a tanácsnak volt módosító javaslata. Tehát amúgy is kell találkoznunk, és ha már egyszer találkozunk, akkor gondolom, hogy ez nem olyan nagyon ellentmondásos fogadtatásra fog találni a tanácsban. Ezt most már meglátjuk, meglátjuk, hogy mit mond hozzá Izabella az előadó, illetve a bizottság. Köszönöm. Köszönöm, Meissner asszony. Európai Bizottság felé fordulok. Szelie asszonynak adom meg a szót. A DJ Move főigazgatóság részéről. Nos. Dr. for her opinion. Először is szeretném megköszönni az előadó jelentését, véleményét, és nagyon jól elmondta, hogy mi ennek a célja, a jogi bizonytalanság megszüntetése a hajófelügyeleti szervezetek számára. Ez a javaslat, ahogy nagyon önök is tudják, nagyon gyorsan el kell fogadni, és nagyon fontos, hogy ezt a jogi bizonytalanságot felszámoljuk, hogy az uniós lobogók alatt hajózó hajók versenyképességét fenntartsuk. Inkluzív jellegű ez a javaslat, hiszen ö, vonatkozik mindazon tagállamokra, akik kapcsolatban állnak ezekkel a, a szervezetekkel, ö, és értékeli a bizottság számára ezen szervezetek tevékenységét. És hogy reagáljak az elhangzottakra Meisner asszony és Van de Kamp úr felé. nyugtázza a bizottságot hogy igény van a hatékonyság növelésére azzal, hogy a nemzeti programokat összekapcsoljuk, hogy kicseréljük az információkat, és európai szintű programok szülessenek, ez azt mondja a bizottság ezen a ponton, hogy ezt a felkérést nyugtázzuk, feljegyeztük, de most meg kell vizsgálni, és ez nagyon fontos, hogy le tudjuk zárni a tárgyalásokat. Tehát számunkra a prioritás pontosan azért, mert sürget ez a kilépési határidő, hogy le tudjuk ezt az ügyet zárni, de ugyanakkor feljegyeztük és nyugtázzuk e, a hatékonyság növelésére vonatkozó felhívást. Köszönöm. Merci beaucoup, madame. Köszönöm szépen. De mondta asszony. A vita lezárásához adom vissza ennek a szót. Tér. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a javaslatokért. Természetesen megvizsgálom a javaslatot. Én is úgy gondolom, ahogy a bizottság részéről is elhangzott, hogy mindkét igénynek feleljünk meg. Egyrészt a gyorsaságnak, másrészt, hogyha van egy ilyen igény, hogy érjünk el egy nagyobb hatékonyságot, és ezt szoros határidővel el lehet érni, és az egyszerűsítésre is lehetőség van, akkor úgy gondolom ezt az utat kell, hogy járjuk. Köszönöm. Köszönöm, de Mante asszony. Emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy december 10-én délig lehet a módosító indítványokat benyújtani. Most pedig folytatjuk. Most pedig a 2017-es mentesítésre. Az EU általános költségvetése, különböző ügynökségek, Wim van de Kampur, Proust úr helyett, és a bizottságra és majd valamint Téné úr, a külön, az ügynökségek összessége nevében legyen szó az EASM-ről, EASA-ról, ERA-ról, cesa ról aztán majd az árnyék előadókkal is eszmét cserélünk, a végén pedig az Európai Bizottságnak adjuk meg a szót. Min van de kampúr, öné a szó. I want to apologize. Kedves kollégák, szeretnék elnézést kérni a távollétem miatt, és szeretném Vimnek megköszönni, hogy felolvassa nekem a nyilatkozatomat. Nagyon kedves, ugye? Megtanultam szoroszra felolvasni. Az Európai Unió 2017-es általános költségvetésének mentesítése technikai jellegű kérdés tehát összefoglalásként a legfontosabbat szeretném önök számára kiemelni. Először is üdvözlöm az összevont pénzügyi beszámolót, amelyben megállapították, hogy ezek jogszerűek és ö, szabályszerűek, ö, hol, bár a hibarány 2,4%, ami meghaladja a számövőszék által meghatározott lényegességi küszöböt, ami 2% ami pedig a közlekedéshez kapcsolódó dolgokat illeti. Sajnálattal állapítom meg, hogy a közlekedési ágazatban a versenyképesség tekintetében a számvevőszék nem szolgált átfogó információval, különös tekintettel a CEF-re. Üdvözlöm a 3,4 1,5 milliós eurós kötelezettségvállást, illetve 1,64 millió eurós előirányzatot 2017-re. Szeretném aláhúzni, hogy 152 projektet választott ki 2000 ki a bizottság 2,7 milliárd euróban, és ez mutatja a program sikerességét. És összefoglalásként azt tudnám mondani, hogy a különböző dokumentumok, amelyeket a, a jelentéssel kapcsolatban elolvastunk, két dologra hívta fel a figyelmemet, és ezeket szeretném önökkel megosztani. A bizottság belső audit szolgálata jelentős gyengeséget talált a GD Move jelenlegi rendszerében, monitoring jegyzerében, mind a légiközlekedés, mind pedig a tengeri biztonsági politikák tekintetében. A bizottság ajánlásukat tett a DigiMove számára, és rajta kell lennünk, hogy ez a helyzet javuljon. Megjegyzem, második pont, hogy a DigiMove a bizottság legfontosabb szolgálata, amely a közlekedési stratégiával, politikával foglalkozik, gondokkal küzdködik, hogy megfelelő embereket találjon akik rendelkeznek a kellő szintű technikai jellegű műszaki szakértelemmel, és azt gondolom, hogy erre oda kell figyelnünk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, Wim van de Kampor. Leontini úr, tessék. Grazie, president. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, a bizottságunk feladata, hogy véleményt fogalmazzon meg, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság számára a 2017-es mérleg végrehajtása tekintetében. A véleménytervezetek, amelyeket most bemutatok önöknek, a következő ügynökségekre vonatkoznak, tengerbiztonsági ügynökség, légi közlekedési biztonsági ügynökség, vasúti ügynökség, aztán közös vállalkozás, a légi közlekedés kezelésére, Cezár, egységes légiközlekedés, illetve a Shift to Rail. A mentesítési eljárás egyre hatékonyabbá vált, hiszen azt ellenőrizzük, hogy a közpénzek elköltése milyen módon történik. Az Európai Parlamentnek a kizárólagos joga az intézményi költségvetés és az ügynökségi költségvetések ellenőrzése. Az Európai Parlament véleménye az éves elszámolásokon fog alapulni a bizottság jelentésein továbbá, illetve a számvevőszék éves jelentésén, és az audit véleménye fog alapulni, vagyis a megbízhatósági nyilatkozaton. Az Európai Számövőszék megállapította, hogy a három ügynökség és a két közös vállalkozás, ugye ezek képezik a vélemények tárgyát, a költségvetésüket 2017-ben legitim módon, szabályos módon kezelték. Hogyha megnézzük a részleteket, a Shift to Rail vállalkozás esetében a végrehajtási szint 94%-os a vállalások tekintetében, 79%-os a kifizetések tekintetében. A Shift to Rail olyan szabályokat fogadott el, amelyek az érdekütközést kezelik, a tagok esetében, a szervezetek esetében, a személyzet esetében, és a kiküldött személyek esetében, valamint az igazgató tanács tagjai tekintetében is. Fölállított egy csalás elleni stratégiát, amely a 2020-as horizon stratégiába illeszkedik be. A tenger közlekedési biztonsági ügynökség tekintetében az ügy, a Frontex ügynökség, az Európai ellenőrzési ügynökséggel együtt működnek. 2017-től érvényes ez az együttműködés, és az a célja, hogy javítsa a költségek tekintetében a hatékonyságot és az eredményességet. 73,4 millió eurót költöttek el, ez 98,8%-os arány, 55,1 millió euró a kifizetések értéke, ez 97,31%-a a teljes költségvetésnek. 2017-ben nem jelentettek érdekütközési esetet. Európai légiközlekedési biztonsági ügynökség egész közel állt a teljes teljesítéshez a költségvetés tekintetében, 99%-os ez a szint, de azt is szeretném pontosítani, hogy a közbeszerzések esetében legalábbis a szolgáltatási közle- közbeszerzések esetében hiányok merültek föl, amelyek tekintetében fölmerül a minőség és ár kapcsolatának felborulása. Az így a 2017-ben nem lépett érvénybe az új szabályzat, mint ahogy az a tervekben szerepelt. A vasúti közlekedési ügynökség így gyakorlatilag 100%-os volt a felhasználás, és 87,3%-os a kifizetések tekintetében. Proaktív az ügynökség megközelítése, ezt nagyra értékelem. A struktúra átalakítása tekintetében új feladatokat kell, hogy ellásson az ügynökség, ezt a negyedik vasúti csomag tartalmazza cselekvési terveket is kell, hogy végrehajtson a csalás elleni stratégia keretei között. Aztán az légiközlekedési közös vállalkozás Cezár egységes égból tekintetében a 113,3 milliárd eurós volt az alap, és 191,8 millió euró a kifizetések tekintetében. A végrehajtási szint 80 százalék, illetve 79 százalék. Az alacsony végrehajtási szint oka elsősorban a késedelem vagy a nem teljes számlázás a partnerek részéről, illetve a közös vállalkozás erőfeszítései a tekintetben, hogy a ö, üzemeltetési költségeket a lehető legalacsonyabb szinten tartsák. Mindenek alapján azt javaslom, hogy ítéljük meg a mentesítést a 2017-es üzleti év költségvetése tekintetében az összes ügynökség számára, amelyeket vizsgáltam. December 13-a a határidő, a módosítók benyújtása tekintetében köszönöm elnök asszony, és köszönöm a figyelmet a kollégáknak. Monsieur Leontini. Köszönöm Leontini úr. Köszönöm az előadást. Meisner úr, Meisner asszony, szólni szeretne? Tessék. Igen. Telicska úr nevében. So, Miss, uh, yeah, Mr. Telicska. Uh, köszönöm szépen. Telicska úr ma nem lehet itt velünk, úgyhogy megkért, hogy olvassam fel a, az észrevételeit. Természetesen ő is köszöni az előadó munkáját, és egy általános megjegyzése kezd, hogy a közlekedési ágazatban a jelentések azt mutatják, hogy jól kezelik a költségvetést, mind a, az ügynökségek, mind a bizottság. Viszont lehet még mind javítani, viszont a hiba arány csökkenő tendenciát mutat, és úgy tűnik, hogy jó irányban dolgozik, halad a bizottság. Ez természetesen nagyon pozitív, és ennek örülünk, azonban ezek az eredmények pusztán pénzügyi jellegűek, és nem ö, takarják el azt a tényt, hogy alaposabb és ö, kvalitatív ellenőrzése ennek a költségvetésnek is szükséges, azért, hogy a, az eredmény központú eredményközpontú felhasználásra tudjunk koncentrálni, illetve a hozzáadott értékre. A számbevőszék több e, eljelentést is kiadott a, a European sky kapcsolatban, és ezt is figyelembe kell venni, amikor az unió kiadásait és költségeit átnézzük. És így már nem olyan rózsás a kép. A bizottság és a végrehajtó ügynökségek a jelentéstervezet szerint a megállapításokkal kapcsolatban a CEF-fel kicsit alaposabbak letnének az észrevételek, mondja a Telicska úr. A pénzügyi eszközök a CEF tekintetében szeretné látni azoknak a projekteknek a listáját, amelyeket az EFSI-ből és nem a CEF-ből finanszíroztak, és így a következő MMF számára egy világosabb képet kapnak. Ami az ügynökségeket illeti Leontini úr véleménytervezetét, illetően nagymértékben tudja a támogatni, és csak néhány módosítót tud, tud elképzelni az általános észrevételek körében. Merci. Köszönöm szépen. <coughs> Úgy tűnik egyenlőre a bizottság részéről a mentesítés kérdésében senki nem kíván szólni. December 13-a módosítók benyújtásának határideje 11 óra. Leontini úr, Szeretnéne még további gondolatokat is megosztani? Tessék. Um, Igen, pozitívan fogadom Messner képviselő megjegyzését. Én is úgy gondolom, hogy minőségibb jellegű és nem kizárólag pénzügyi jellegű ellenőrzésre van szükség, hiszen meg kell vizsgálni a teljesítményt, az eredményeket az adatok alapján csak olyan vélemény kidolgozásra volt szükség, amit benyújtottam, ezért szeretném megköszönni az együttműködést és az egyetértés kifejezését. Köszönöm szépen, akkor felfüggesztem az ülést 15 percre, ezt követően a szakértőinket fogjuk meghallgatni, akik bemutatják a tanulmányt a Brexitről, a Brexit következményei a közlekedésre és a turizmusra, illetve a megállapodás nélküli helyzetnek, hogy milyen következményei lesznek. Ezért 15 perc múlva kérek mindenkit, hogy jöjjön vissza, és így mindenki meg tudja hallgatni ezt az értékes tanulmányt. Mes chers collègues. Kedves kollégák, folytatjuk a munkánkat. Mégpedig egy olyan tanulmány bemutatásával, amelyet a tematikus főosztály dolgozott ki. A Brexit közlekedés és turizmus a megállapodás nélküli Brexit forgatókönyv következményeiről. A prezentáció egy egész sor meghallgatást követ, amelyet már a különböző közlekedési ágazat képviselőivel mm, szerveztünk 2017 és 2018 között. A végleges megállapodás megszületett az Európai Unió és a brit kormány között ez, ennek szövegét és jelentését is ismerjük. Ugyanakkor a brit parlament döntése december 11-én születik majd meg, annak végkimenetele még egyáltalán nem magától értetődő. Úgyhogy köszönöm az előadóinknak, hogy arról is szólnak, elébe menve annak, hogyha esetleg megállapodás nem születne a Brexitről. Köszönöm szépen José Francisco Papi Ferrando urat üdvözlöm, Rafael Alfonsi urat is, köszönöm, hogy elfáradt hozzánk, és Miguel Troncózó Ferrer urat, és üdvözlöm körünkben, és átadom nekik a szót 5-5 percben, aztán pedig a vitát fogom megnyitni. Azonnal José Francisco Papi Ferrando úrnak adom meg a szót. Tessék. Merci, Madame le Président. Uh, je parlerai en anglais avec... Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony, angolul fogok beszélni. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutassa a fő következtetéseit annak a tanulmánynak, amit itt a múlt hónapban vezetünk be. Úgy gondolom mindenkinek a jelentésből egy másolata kezében van. Nagyon hosszú ez a jelentés, 170 oldalas, elég hosszú Megpróbáljuk bemutatni a fő irányvonalakat, bemutatjuk a módszert és a font, legfontosabb ajánlásokat, amelyeket a szakbizottsághoz címeztünk. Nézzük akkor a diákat. Három részre osztottuk ezt a jelentést, ezt a beszámolót. Az első elem, amit amire szeretnénk a figyelmüket fölhívni, az mennyire fontos a gazdasági kapcsolat az Egyesült Királyság és az Európai Unió között. Először is fontos hangsúlyozni, hogy az Egyesült Királyság gazdaságra mennyire fontos. 14%-át képviselik az EU GDP-jének jelenleg. Az kereskedelmi egyensúly most deficitet mutat, ezt is fontos hangsúlyozni, 110 millió eurós szinten, ez az 5%-a az Egyesült Királyság GDP-jének. Természetesen az Európai Unió a legfőbb partnere az Egyesült Európai Uniónak, kereskedelem, szolgáltatás területén és az EU befektetések az Egyesült Királyságban 47, 48 ot képviselnek, és a fordított irányban pedig 47 százalékos, tehát ez a köz, kölcsönös függőség jelentős a két gazdaság között. Ez is fontos, amikor a közlekedésről, a turizmusról és a postai szolgáltatásról beszélünk. Ez az a három terület, amelyet a tanulmányunk lefed. A dián itt eh, látják azt a grafikont, amely az áru kereskedelmet mutatja a két földrajzi terület között, tehát az EU és EU 27-ek, ugye levesszük itt az Egyesült Királyságot a képből, úgyhogy látják, hogy többé kevésbé ilyen 50%-os szinten stabilizálódik ez, hogyha csak egy ilyen kerekszámot szeretnénk mondani. A eh, áruszállítás tekintetében fontos hangsúlyozni, hogy a befektetések és a csalagút fontosságának ellenére az áru nagy része tengeri úton halad át az egyik földrajzi területre a másikra. Erre szerettem volna felhívni a figyelmüket, ezt is fontos hangsúlyozni. Az utas forgalommal kapcsolatban nagyon-nagyon sok a regisztrált utasok száma, 50 millió utazás az Egyesült Királyság állampolgárai részéről az EU irányába, és ugyanakkor 24 millió más területekre. Fontos hangsúlyozni, amikor utasokról van szó, akkor a légi közlekedés a legfontosabb közlekedési mód. Tehát az áruszállításnál a hajó, tengeri szállítás, a személyszállításnál pedig a légi közlekedés, turizmus. Látjuk itt a dián, hogy 32 millió nyaralási célú utazás történik a EU 27 országba, a, tehát a brit turisták fontos bevételi forrást jelentenek, összesen 21 milliárd eurós a költésük az EU27-ekben. Hasonló módon a Egyesült Királyságban történő látogatása az EU27-ek részéről, ez is jelentős, de nem annyira magas, ez 8,8 millió utast jelent, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon nagy számban érkeznek Egyesült Királyságbeli turisták az EU-ba. Rafaela Alfonszinak, dr. Alfonszinak adom át most a szót, hogy folytassa a prezentációt. Impact. Nos, a társadalmi-gazdasági következményekről. Hogyha nincs megállapodás, akkor az Egyesült Királyság harmadik országnak fog minősülni. Ebből az következik, hogy gazdasági költségeket fog jelenteni nem csak az Egyesült Királyság, hanem az EU27-ek számára is. Természetesen az, a 27-ek egésze számára ez a költség kisebb lesz, e, és nem is lehet arányosítani az Egyesült Királyságra nehezedő anyagi terrel. Azt látjuk, hogy 2030-ig az által átlagos kumulatív veszteség az EU27-ek GDP-jének 0,47%-át teszi majd ki, és 4,2%-át az Egyesült Királyság GDP-jének egy pessimista forgatókönyvben. Ami az áruszállítást illeti, ha nincs megállapodás, akkor itt le, megemelkednének és generálna tarifális és nem tarifális közköltségeket. költségeket, hiszen csökkenne úgy általában a kereskedelmi mm, mm, lemben forgó mennyiség, az áruk mennyisége. Természetesen negatívan érinteni ez az á, a személyforgalmat, a turizmust, hiszen úgy általában nehezebb lenne ö, utazni. Ami a légi közlekedést érinti, hát itt jelentkezne leginkább a negatív hatás, hiszen nincsenek ö, ö, világkereskedelmi szervezet szabályok, amelyek a légiközlekedésre vonatkoznának. Nos, hogyha megnézzük a jogi aspektusait a dolognak, hogy mit kell tenni, hogyha nincs megállapodás. Arra jutottunk, hogy a közlekedési ágazatban a meglévő uniós jogszabályokat nem kéne túl nagyon módosítani, hogy már ne utaljanak az Egyesült Királyságra. De azért ez nem olyan egyszerű megállapítás, hogy hiszen ugyan már nem utalna az Egyesült, az uniós jogszabályok nem utalnának konkrétan bizonyos tagállamokra, de konkrét megállapodásokra lenne szükség az Unió és az Egyesült királyságok között például hogyha megnézzük a, a légiszolgáltatásokat szabályozó rendeletet az Unió és az Egyesült Királyság között, hogyha nincsen ilyen, akkor az azt jelenti, hogy nem tevékenykedhetnének szabadon az uniós légiszállítók az Egyesült Királyság irányába. És nagyon sok múlik azon is, hogy az Unió mit tesz a saját jogszabályaival tehát, hogyha az Egyesült Királyság, amelyik ugye átültette nemzeti joganyagába az uniós jogszabályokat, hogyha ez az unió, ezt az Egyesült Királysági jogszabályokat nem módosítják, akkor azok a jogok, amelyeket élveztek az uniós szereplők, továbbra is fenn fog állni. És hogyha megnézzük az általános következményeket a közlekedés területén, akkor azt mondhatjuk, hogy a kabotás szabályokra vonatkozóan azt látjuk, hogy nem lesznek érvényesek egyformán az Unióban és az Egyesült Királyságban, következésképpen az átjárhatóság és a verseny csökkenne. Minden szektorban. Ami pedig az utasjogokat illeti. Ezek nem érvényesülnének, amikor az, egy, az uniós polgárok ö, Egyesült Királyságbeli ö, szolgáltatókat vennének igénye. Aztán ö, szűk keresztmetszetek kereszt, keletkezhetnek, és ö, komoly ö, problémák jelentkezhetnek a, a, a Csalagútnál, illetve a Dublin-Belfast vasúti szekötetésnél. A, a CEF és az FCS hasonló eszközök várhatóan továbbra is megfelelő finanszírozást fognak nyújtani a TENTI projektek számára, de itt is van bizonytalanság. Ami pedig a közlekedési ügynökséget illeti az Egyesült Királyság, továbbra is részt vehet az ügynökségek munkájában, hogy ahol a harmadik országok részvétele megengedett. Ami a közlekedést illeti. Arra számíthatunk, hogy ez érinteni fogja a Single European Sky egységes európai égboltot, és funkcionális uh, légtérblokkokat. És ez tovább további töredéke, töredezettséget eredményezne az európai légitérben, és kevésbé hatékonyan lehetne kezelni a légtereket. És szabályozási korlátok pedig korlátoznák a, a repterek növekedését, és csökkentenék a repterek lehetőségeit. A tulajdonosi struktúra rára is negatívan hatna egy megállapodás nélküli forgatókönyv, és problémák jelentkezhetnek az üzletmenetben. Ami pedig a tengeri és a bel, belsővízi hajózást illeti. Itt nem számítunk arra, hogy az Egyesült Királyság kikötői versenyképesebbek lennének majd az uniós kikötőkkel szemben, főleg azért, mert az uniós kikötőket már, illet, és az Egyesült királyság beli kikötőket már így is magán szolgáltatók kezelik és nyitottak a versenyre. Hogyha az OECD szabályokat alkalmazzuk, akkor az EU 27-ekhez tartozó hajózási társaságok ö, hozzáférését nem, ben nem okozna semmilyen változást a Brexit. Viszont az Egyesült Királyság szolgáltatói és az Egyesült Királyság zászlója alatt hajózó hajók már nem lennének jogosultak uniós belvizeken hajózni. És arra számíthatunk, hogy hogyha a 9, hogy a 90 per 50-es irányelv már nem fog vonatkozni az Egyesült Királyságra, és így a hajózási bizonyítványokat, amelyeket az Egyesült Királyság adott ki, azok sem lesznek érvényesek. Az Európai Tengeri, Tengeri Biztonsági Ügynökség működését nem nagyon fogja radikálisan érinteni, legalábbis nem számítunk rá. A SZEZNI esetleg megengedheti az Egyesült Királyságának, hogy Egyesült Királyságnak, hogy megfigyelői státuszban részt vegyen a munkában. Ami a vasutat illeti. Hatalmas negatív hatással számítunk a beszállítói lánc tekintetében, már csak azért is, mert új eljárások és új ellenőrzések nagyon nehézkes eljárásokat fognak eredményezni a határátkelőknél, határátlépésnél. Egy konkrét eset, ugye, ami a vasúti teher korridort illeti, amelyet a 913 per 2010-es uniós rendelet szabályoz. Tehát ez a folyosó ezt a folyosótra már nem vonatkozna teljes mértékben ez a rendelet, és az Eurostar és más cégek működését megnehezítené az euró, a csalagút működését. A határ átkelőknél az ellenőrzéseket is határ, határellenőrzések is negatívan fogják érinteni a versenyképességet. Közutak tekintetében is harmonizálni kell azokat a szabályokat, amelyek a piaci hozzáféréshez, illetve vonatkoznak, illetve a szakmához való hozzáférést, és ennek és ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy zökkenőmentesen lehessen a szolgáltatásokat nyújtani. Útmutatást fogalmazhatnánk meg e tekintetben harmonizációra. Ami a jármű kibocsátásokat illeti, itt nem számítunk változásokra. A hivatásos vezetők esetén nem látjuk az irányt, hogy milyen irányba megy, hogy az Egyesült Királyság, nem látjuk a szándékot. Ami a turizmust illeti. Természetesen ez szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy mi történik az utasforgalommal. Az, hogyha nehézkes eljárások jelennek meg, határellenőrzések, ez pedig növelni fogja az utazások költségét, és ö, csökkenteni fogja a szolgáltatások minőségét. Ezek az ellenőrzések és ezek az eljárások pedig megnehezítik az, a turisták utazását. A tartózkodási jog, ugye ez nem csak a turizmusra korlátozódik, itt hatalmas bizonytalanság uralkodik még mindig. És végezetül a postai szolgáltatásokról. A Brexit utáni helyzetre az UPU által elfogadott és a CERP által elfogadott szabályok fognak vonatkozni, de bizonyos kötelezettségek amelyeket az Egyesült Királyság a postai szolgáltatásokra vonatkozó irányelv átültetésével fogadott el, már nem lesznek érvényben. Aztán úgy döntött az Egyesült Királyság, hogy exkluzív vagy különös jogokat ad postai szolgáltatások létrehozására és nyújtására. És ugyan a határon átnyúló csomagszállítási rendelet nem lesz kötelező érvényű az Egyesült Királyságra nézve, az uniós rendelet tehát várhatóan, vélhetően az Egyesült Királyság mégiscsak át fogja ültetni saját nemzeti joganyagába. Arra számítunk, hogy az Egyesült Királyság és az Unió postai műszaki standardokat ö, ö, harmonizáljuk, na, harmonizálásra kerülnek nagymértékben a Brexit után. És végezetül új vámellenőrzései és új vám eljárások ö, fognak életbe lépni az áfa ö, tekintetében. És természetesen nagyon nehéz, hiszen van olyan rész, amit még nem is érintettünk, de ezt olvashatják a jelentésben. A 11-es például 10 esettanulmányt mutat be a különböző tagországokból, tagállamokból, és elemeztük előzetesen azt a hatást, hogy mi lenne e, e tíz országban a helyzet. De nem is húzom tovább az időt, a, rátennénk a főbb ajánlásainkra és a, a következtetésekre. Én azt gondolom, hogy a legkényesebb kérdésről beszélünk. Nagyon fontos, igen gyors tárgyalásokat folytatni, annak ér, ha megállapodás nélkül Brexit forgatókönyvre kerül sor megállapodásra kell jutni annak érdekében, hogy a rendszer például a légi közlekedés megfelelően ö, folytatódhasson. 4. Megoldás például bilaterálisan az EU27-ek és az Egyesült Királyság között a folytatólagos közlekedést biztosítsuk, harmadik országoknak, Egyesült Királyság beli székhelyek esetében, vállalkozásoknál megállapodással biztosítsuk a folytonos üzemeltetést ami a tengeri és belvízi utakat illeti, ott a kabotás megállapodásokra kell gondoltanunk, minél gyorsabban kell ezen megoldásokat megállapodás nélküli Brexit esetében biztosítani. Dr. Alfonzi kollégám már utalt arra, hogy a vasúti ágazat milyen komoly nehézségekkel járhat a csalagút esetében itt is minél hamarabb megállapodásokra kell jutni. Nem igazán látjuk át azt, hogy mennyire lennének nehézségek, amelyeket hát kellene hidalni a közúti ágazatban, például a harmonizált hozzáférés a piachoz, a szakmákhoz, erre az európai ö, tanács iránymutatásokkal szolgál. Következő dia. Ajánlásaink. Turizmus megint csak. Bizonytalanságokkal terhelt ez az ágazat, és az Egyesült Királyság a 27 tagállam hogyan dönt? Lehet, hogy könnyű hozzáférést, ellenőrzést, gyorsított ellenőrzéseket, határellenőrzéseket vezet be, de hát 26-27 különböző egészségügyi elvárásra kell számítanunk, sok mindentől függ, a jó hozzáállástól, megfelelő szellemiségtől, az, hogy hogyan állnak hozzá az egyes tagállamok. Ami a postai szolgáltatásokat illeti, megint csak gyorsan megállapodásokra kell jutni, ha nem, akkor nem lehet garantálni, a Brüsszelből Lizbe elküldendő levelek, postai küldemények kiszállítását, például a nyomonkövetési szám ott hogyan lehet ö, nyomon követni egyáltalán, és hogyan lehet mondjuk egy német vagy spanyol postai szolgáltatást biztosítani az Egyesült Királyságban. Itt is a folytonosság a fontos, és a gyors megállapotás, amint csak lehet, amennyiben megállapodás nélküli Brexitre kerül sor. Az önök Tran bizottságának mit ajánlunk? Elnézést kérek, hogyha valami olyasmit mondok, amit már egy kicsit túl sok lehet. Először is úgy gondoljuk, hogy fontos konstruktív szellemiségben együtt dolgozni. Miért? Mert a kölcsönösség áll fönn itt, és igen gyorsan kell a megállapodásokat megkötni pozitív hozzáállással. Mindkét félnek meg kell értenie, hogy a legrosszabb a megállapodás nélküli Brexit forgatókönyv, és hogyha ez megtörténik, akkor erre már rámutattunk a prezentációnknál, mindenki vesztese a helyzetnek. Azt gondolom, hogy jogi szempontból mm, a jogi kollégám szakértelmét nem akarom én most magamhoz ragadni, de szükség lehet arra is, hogy egy gyorsított megállapodás, bilaterális megállapodások, átfogó bilaterális megállapodások keretében történjen ben. Ez egy második ajánlás, a bilaterális megállapodások tehát mindenképpen támogatandóak, röviden foglaltuk csak össze. Köszönöm a támogatást, igen, hasznos volt a segítség, a dokumentumban négy kezesben eh, írtuk azt, de öten kilenc szakértőt vontunk be a jelentésünkbe. Kérem, hogy mindenki tanulmányozza át a jelentésünket, tanulmányunkat. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Köszönöm az előadást. Amely bizony hát, hát borzongató. És az az érzésünk, hogy a következmények a közlekedés ágazatában, bizony igencsak katasztrofálisnak mondhatók majd. Ez a tanulmány következtetése. Nevezük nevén a gyereket. A katasztrofális kihatás nem csupán a közúti vagy a vasúti ágazatban, hanem a légi és a tengeri szállítmányozásban is megjelenik majd. Azonnal megnyitom a lehetőséget vitára. Piper úr, szót kívánna kérni. Ja, vielen Dank, Igen, köszönöm szépen. A németül fogok beszélni az anyanyelvemen, ha nem gond. Nos, egészen lenyűgöző volt ez az előadás, az, hogy hogyan mennyire összekapcsolódik az Európai Unió és az Egyesült Királyság, hogy ezt így átláttuk, a közlekedés és a turizmusra pedig milyen drámai kihatása lesz. És ezt nagyon jól leírta ez a prezentáció. Azt gondolom azonban, hogy most már ezen egy kicsit, ennél ezen egy kicsit meghaladtuk. Hiszen amit az ember hall, a, nekem a legpozitívabb forgatókönyv az, hogy hát akkor inkább mégsem maradunk, ennek én örülnék a legjobban. De az, hogy esetleg egy megállapodás nélküli kilépésre kerül sor, azt senki nem akarja. De a kérdésem, hiszen az ember most már sok fiókban elfekvő tervekről hallani, hogy esetleg a légikörzlekedésben két oldalú megállapodások lesznek, és nem is lesz fennakadás. Mm a légitársaságok pedig úgy orientálták magukat, hogy főleg a, például a British Airways 51%-kal már ö, ö, betelepült egyéb uniós ö, ö, tagállamokban. Lehet, hogy máshogy látják, hogy az ember csak megnyom egy gombot, és akkor megy, és aztán a Lufthansa és mások nak már megvan ö, a légi menetrendje. És ott egyszerre nem látjuk ezt az ijegységet és kétségbeesést a jövővel kapcsolatban, ami a vasúti közlekedést illeti. Itt is két oldalú megállapodásokat látunk. Itt is már vannak a fiókban tervek, amit elő lehet húzni és elfogadni adott helyzetben. Tehát én ezt nem látom annyira drámaian a, a helyzetet, hogyha nem lenne, lenne megállapodás. Így kicsit azért meglepett, amit a közúti közlekedésről mondta. Na, ezt már komoly problémának tartom, hiszen a sok teherautó és kamion, hogyha egyszer, ha tényleg nem lesz megállapodás, ha ezt mind ellenőrizni kell, és már most 15 kilométert zárnak le az autópályából Dovernél, és már ugye ezt látjuk a hírekben, akkor ez, akkor ez tényleg drámai helyzetet fog jelenteni a megállapodás nélkül kilépés. És itt esetleg mindenképpen meg kell találni egy kompromisszumot, ami elfogadható mindenfél számára. És azt hiszem, hogy mások nevében is mondhatom, hogy a végén egy olyan megállapodást sikerül kötni, amivel nagyobb sérülések nélkül hagyhatják el a britek az uniót. Tehát a kérdésem az, hogy milyen tervek vannak a közlekedési szereplők fiókjaiban, elfekvőben, és hogy ezek a tárgyalások tényleg már olyan előre haladottak, hogy egyik napról a másikra ezeket meg is lehetne valósítani, és a második kérdés pedig a, a közúti közlekedésre vonatkozó előrejelzés. Ö, miért itt jelentkezne legkevésbé a probléma? Köszönöm. Köszönöm, de mondta szonyoné a szó. Köszönöm. Először is köszönöm, hogy bemutatták ezt a jelentést. A GDP-vel kapcsolatos témára szeretnék visszatérni. Milyen módszert használtak? egyszerűen közvetlenül mechanikusan a mostani export-import adatokat használták föl, vagy pedig voltak egyéb tényezők is, amelyek hatnak erre, amik esetleg megváltoztathatnák ezeket az adatokat? hogyha nem lesz megállapodás. Azt szeretném tudni, hogy vannak-e olyan szektorok, amelyek véleményük szerint előnyt fognak élvezni abból, hogyha nincs megállapodás. Második kérdésem a légi közlekedési vállalkozásokra vonatkozik. Ezzel a témával már foglalkoztunk a jelenleg érvényes szabályok alapján fölmerülhet a brit légi közlekedési vállalkozások áttelepülése az Egyesült Királyságon kívülre, hogy ilyenfajta hatással is foglalkoztak -e? Ez a második kérdésem. Harmadik kérdésem egy konkrét esetre vonatkozik. Ez szerepelt a hírekben is. Gibraltár helyzete. Tudjuk, hogy ez feszültséget okoz Spanyolország és Egyesült Királyság között. Ebben a dossziéban beszélnek ugye az egységes piacról, ami ugye megszűnik. Kérdésem, hogy ilyenfajta értékelést végeztek el, milyen hatással lesz ennek a munkakörülményekre. Ugye már ma is vannak nehézségek, a, ugye a dolgozók ö, földrajzi határon kell, hogy, hogy majd átlépjenek napról napra. Aztán lesz-e konkrét köz, következteménye a tenger túli területekre vonatkozóan is, ahol nem teljes mértékben, de részben érvényesek az európai rendelkezések. Ezekkel a témákkal kapcsolatban szeretném megismerni a véleményüket. Köszönöm, Demonté asszony, Meissner asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Uh, nem olvastam az egész jelentést, mert egyéb elkötelezettségeim is vannak, de azt tudom mondani, hogy a referendum után eh, a légitársaságok voltak az elsők, akik megkerestek minket, még akár az első államokból is, hogy hogyha ha ki kell vonulni ebből a légiközlekedési szeletből, akkor az egy katasztrófa lenne. És eh, a légi közlekedés, a közúti közlekedés, a vasút és a tengeri közlekedés számára eh, azt gondolom, hogy nem látom azt, hogy különböző tervek lennének, hiszen senki nem láthatta előre, hogy ebből mi lesz. És én is úgy gondolom, hogy csak a közlekedésről is azt mondtuk, hogy itt annyi probléma van, hogy itt muszáj, hogy legyen egy megállapodás, és ez ö, előfordulhat. Éppen ezért mindenre fel kell készülnünk, hogyha van egy átmeneti megállapodás, ö, vagy hogyha nincsen, ezt el nem tudom képzelni, hogy a megállapodás nélkül akarná valaki, hiszen hogyha körülnézek, hiszen itt mindenki látja azt, hogy mekkora nehézségeket fog ez teremteni, mind Európa, mind az Egyesült Királyság számára, de fel kell készülnünk, és alapvetően két kérdésem van. Az egyik, amit már Pipe kollega is említett, hogy hogy mi a helyzet ezzel a, ezekkel a sorokkal, hogyha három perc helyett 23 percig tart egy kamionnak a, az ellenőrzése, akkor az látható, hogy előbb-utóbb itt sorok fognak kialakulni. A második kérdésem a közlekedésre vonatkozik. Azt hallottuk, hogy nem is lesz az annyira rossz vagy nehéz, de amit én hallottam, az áza is nagy szerepet játszik, hiszen a tanúsítványok tekintetében ugye nem az van, hogy, hogy itt korlátozódik, hiszen akkor így kimaradnának bizonyos jelatok. De igen, tehát igenis lesznek változások. Pontosan a légiközlekedésben, ahogy hallottuk, ról beszéltünk itt rengeteget. Ez elég nagy felfájást ad mindenkinek. Köszönöm. Merci beaucoup, madame. Köszönöm, Meissner asszony. Karor, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen az jelentést. Mind a két fél veszíteni fog. Ebben azt hiszem egyetérthetünk. Főleg akkor, ha nincs megállapodás. És most már ezt teljesen konkrétan lehet tudni. És ezt mi tudjuk, de az emberek még nem. Mert az emberek nem fognak 170 oldalt elolvasni de fel kell készíteni az embereket, és így lehet, hogy nyomást fognak gyakorolni, nem csak az EU27-ekben, hanem az Egyesült Királyságban is, és ez reményeim szerint talán a brit ö, társadalom előtt egy olyan eredmény lesz, hogy ezt meg kell lépni a brit kormánynak, hogy ezt így szeretnétek? Egy teljesen egyszerű kérdést kell feltenni, és akkor azt válaszolják az emberek, hogy igen, mi ezt akartuk. És akkor tudjuk azt, hogy tényleg ez volt a szándék. De ezt mindenképpen tudnunk kell. Menem Klün. Köszönöm, Klüne asszony. Köszönöm a jelentés értékelését, és egy másik ülésen voltam. Következményei a megállapodás nélküli Brexitnek reméljük, hogy ennek nem ez nem fog megtörténni, de a bizottság mindenképpen erre az eseményre is, erre az esetre is felkészül. Az Egyesült Királyság ö, szomszédos országai is felkészülnek, a légikikötők szintjén is ö, az Egyesült Királysággal ö, közösen az Egyesült Királyság is készül erre, úgyhogy igazából eh, komoly nehézségeknek nézünk itt elébe mindenki számára. Tudjuk itt a szakbizottságunkban is a légi eh, közlekedésre, a eh, tengeri közlekedésre való kihatásokról tudunk, értékes tehát ez az anyag, amely megszületett és összefoglalja az ilyen megalapodás nélküli Brexit forgatókönyv következményeit a brit állampolgárok számára is. Fontos ez, megszavazták, jövő héten a parlament szavaz, nagy reményekkel tekintünk elébe ennek a jövő heti szavazásnak, és reméljük, hogy ilyen forgatókönyvre nem kell felkészülnünk. Várjuk az iránymutatásokat, és köszönjük és Rike úr, tessék! Néhány megjegyzés. Az első ezek közül a következő. Az Egyesült Királyság kilépése három hónapon belül valóságá válik, és még semmilyen iránymutatásunk nincs. Hihetetlen. Nem tudjuk, hogy mit hoz a közeljövő sem. Nincs iránymutatásunk. Másodszor ha képesek lettünk volna arra, hogy többet elérjünk, mint amire számítunk három éven belül, hát ha eddig ez nem történt meg a tárgyalások során, miért lenne ez könnyebb három év múlva? Igen, összetett a helyzet először is, ez az oka ennek, másrészt pedig azt sem tudjuk, hogy a repülőt egyáltalán pilóta irányítja-e. A Két oldalú megállapodások, hát nem tudom. Egyesült Királyság Unió közötti megállapodásra gondolunk? Nem igazán látom én át, hogy hogy lehetne ezt gyorsan és egyszerűen megoldani, hogyha megállapodás nélküli Brexitre kerül sor. Másrészt pedig az EU tagállamai, mint olyan, nem létezik egy ilyen formációban. Ha pedig a megállapodások alatt minden alkalommal az EU ö, aláírását várjuk el, akkor ugye egy parlamenti bizottságnál is tudjuk, hogy nem két hónap az átfutása mindennek. Az EU-nál mindig mindent alaposan megtárgyalunk a három ö, jogalkotóval, bizottság, parlament és tanács képviselőivel. És a háromszög az nem egy-két, hat hónapos átfutással működik, hogyha nincs megállapodás, akkor a bilaterális megállapodások nem működnek, mert intézményi szinten nem működhetnek. Nagyon meglepett engem kollégáim gondolata. Bilaterális megállapodások előkészítése rendben, de azokat meg kell szavazni. Személy szerint én úgy gondolom, hogy ez a jelentés igen érdekes, remélem nem lesz hasznos viszont. Reméljük, hogy megállapodás nélküli Brexitre nem kerül son, mert ez katasztrofális lenne a vitát azzal zárnám le, hogy amit nem sikerült három év alatt kivívnunk, azt nem hiszem, hogy három hónap alatt kivívjuk. Köszönöm, Rike úr, Van Inkenborg úr. For your presentation. Köszönöm szépen, és köszönöm a prezentációt. Nagyon átfogó tanulmányt készítettek, sok egyértelmű ajánlást tartalmaz a tanulmány. És lenne is egy kérdésem, a légi közlekedésre vonatkozóan azt mondták, hogy ha nincs megállapodás, akkor az Egyesült Királysági légi közlekedésnek tisztességtelen haszna származna ebből, mivel az EU kibocsátási rendszerének nem lesz részese. Gondolom ugyanez érvényes az utasjogokra, meg a többi közlekedési módra is. Tudna arra iránymutatást adni, hogy mennyi ez a lehetséges tisztességtelen előny? Van erre vonatkozóan tanulmány? fölmerül a lehetőség, hogy tényleg mondjuk az Egyesült Királyságbeli légi közlekedési vállalatok versenyre kelnek az EU-sokkal, és ilyen tisztességtelen előnyhöz juthassanak. Hogyan fog ez hatni a közlekedési vállalkozásokra a 27-ek EU-jára? A kérdésem az, hogy van erre vonatkozóan már értékelés, mert úgy gondolom, hogy ez is egy egyértelmű és valós veszély a 27-ek EU-jára. Köszönöm szépen. Az elnök is szeretne hozzászólni. Más nem kért szó? Nem. Nekem két kérdésem lenne. Konkrétan meg tudják-e mondani, hogy melyek azok a régiók, amelyeket közvetlenül érint ez? Tudjuk, hogy az első határ az Egyesült Királyság és a Franciaország között van. De konkrétan melyek azok a régiók, amelyekre a legnagyobb hatása lesz ez? Aztán a szektorok szintjén is egy kis pontosítást szeretnék kérni, hogy mondjuk Németországban hasonló lesz a hatás, mint hogyha más régióban van valaki. Mondják meg konkrétan, hogyan működik ez régiós szinten. Második kérdésem csatlakozom ahhoz, amit eh, Riké úr és Piper úr mondtak. Hogyha oldalú megállapodások már elő lennének készítve, akkor is eh, alapproblémával ütközünk szembe. Az Európai Parlament és a mi szakbizottságunk nem vett ebben részt, úgyhogy azt mondhatom, hogy közlekedési szakbizottság elnökeként ez súlyos problémát okozna számomra. Harmadik megjegyzésem, illetve kérdésem technikailag meg lehet azt mondani, hogy mennyibe fog ez kerülni, ezek az infrastruktúrák, a határ fölállítása az Európai Unió és az Egyesült Királyság között mennyibe kerül? és akkor ezekre a kérdésekre várjuk a válaszokat. Franci, Francisco Pepi úrja a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sok kérdést kaptunk, remélem egyiket se felejtem el. Az elsővel kezdem, és aztán majd a kollégák is részt vesznek a válaszadásban esetleg majd pontosítják az válaszaimat, hogy megjegyzéseket tesznek ahhoz először is. Amikor mi azt mondtuk, hogy a közúti közlekedésben ez kevésbé okoz nehézséget. Arra utaltunk, hogy a többi közlekedési módban jogi alapra van szükség. A közúti közlekedésnél már megvan ez a jogi alap, hogyha le akarja valaki zárni a határt, lezárja, ha könnyű határt akar, akkor azt teszi, mondjuk kamerákkal, vagy eseti véletlenszerű ellenőrzése. A többi szágtárnál az a probléma, hogy ott papírra van szükség, jogszabályra van szükség, egy hivatalosan elfogadott dokumentumra, egy törvényre van szükség. Lehet, hogy kicsit túlzok, de jogi alapra van szükség ahhoz, hogy el lehessen járni. Ezért úgy gondolom, hogy a másik három szektorban több nehézség alakul majd ki, mint a közúti közlekedés területén. Számok. A kolléga említette, olyan anyagot használtunk, amit az elrosattól tudtunk megkapni. Itt a négy hónap alatt nem volt meg a lehetőségünk arra, hogy mi egy gazdasági adatgyűjtést indítsunk, ez nagyon nehéz lett volna. De a Eurostat adok, adatok elérhetők voltak, ezeket használtuk. Breke professzor jelentése Esszeni intézményből ezt megtalálják a bibliográfiában, és ez a jelentés a, végezte el a legátfogóbb számítást arra vonatkozóan, hogy a felek számára a GDP szempontjából milyen hatása lesz ennek a változásnak. A 27-ek EU-ja esetében 0,4 az Egyesült Királyság esetében pedig 4%-os GDP csökkenés lesz azonnal. A, ez a LACMIS intézménynek a jelentése, a bibliográfiában megtalálják, hogyha részletesen meg akarják nézni ezt a tanulmányt. Aztán részletes elemzést nem végeztünk a Gibraltári témával kapcsolatban. Miért? Azért, mert amikor ezt a tanulmányt kidolgoztuk, akkor nem zárultak még le a tárgyalások, úgyhogy még javaslatot sem ismertünk ezzel kapcsolatban. Nem volt időnk arra, hogy ezt az elemet is bevegyük a tanulmányba. A szektorok esetében, Rafaele, átadnám neked a szót, hogyha te szeretnél reagálni arra, hogy például a légiközlekedésben miért említettük azt, hogy előnt is jelenthet az Egyesült Királyságbeli légiközlekedési vállalatok számára, hogyha nincs megállapodás. Actually, uh, we... Köszönöm szépen. Azt mondtuk, hogy ez lehetőséget jelenthet, egy lehetőség lehet, de nem várunk előnyt ebben a tekintetben. Az másik közlekedési mód, például a tengeri közlekedés szempontjából, vagy légiközlekedési ágazatban azt gondoljuk, hogy úgy általában csökkenni fog a verseny mindenhol. Az Egyesült Királyságban is, és az EU 27-ekben hiszen kisebb lesz a piac, kevesebb számú cég és versenytárs lesz. Nos, látjuk a, annak a politikai hajlandóságot, hogy jogi alapot találjunk erre, és ez a probléma, és értékelem, amit Riké úr mondott, hogy való igaz, hogy a jogi eljárások sokkal tovább tart, de nincs jogalap. És hogyha nincs jogalap, akkor teljes káosz uralkodik. Miguel? Szeretnék az utolsó válaszra is, és Rike úr kérdésére is megválaszolni az utolsó kérdésre is. A légi ágazattal kapcsolatban. Hogy bilaterális megállapodások léteznek-e vagy sem, a jelenlegi rendszer a következő elven alapul. A jelenlegi e, rendszer az úgy néz ki, hogy minden légitársaság egyik európai pontból másik európai pontba el tud szabadon repülni. Controlled ownership szintjén európai szereplők vagy egy európai állami képviselet tag, tagjaként. Hogyha megalapodás nélkül történik meg a Brexit, akkor a magán szereplők az Egyesült Királyságban készülődnek, ez azt jelenti, hogy a brit légitársaságok európaivá európai vállalkozássá váltak, többségében brit részvényesekkel, és nem brit vállalat, vállalkozások a részvényeiket átvették, és még így módon továbbra is európai légi vállalkozások maradnak. A probléma az, hogy a 27 EU-s vállalkozás, vagy légitársaság szabadon majd nem ö, közlekedhet megállapodás hiányában az Egyesült Királyságban gyakorlatilag ez. Ezzel kapcsolatban vagy létezik egy megállapodás, vagy egy EU 27-ek és Egyesült Királyság között aláírt bilaterális megállapodás. Ennek időigényes az aláírása, de létezik erre már modell. Az EU aláírt már hasonló megállapodásokat nem EU tagállamokkal, tavaly Marokkóval, Brazíliával is, és az Egyesült Királysággal is. Tehát nem nulláról indulunk, mert a megállapodás modell minta, mint olyan már létezik, annak érdekében, hogy a légitársaságok közötti szabad közlekedés vállalkozás megtörténhessen, de persze európai jogalkotási folyamatokat be kell indítani, azok pedig időigényesek. Elnök asszony. A régiók kérdésére is rákérdeztem én, beazonosították-e már ezen régiókat? Szeretnék én is megválaszolni elnök asszonynak. Úgy látjuk, hogy Franciaország északi régiója problémákkal fog majd küzdeni, három olyan régióra mutattunk rá, Normandia, Brötány és Franciaország északi régiója. Miért? Mert tengeri kikötőkkel és a csalagúttal is közvetlen kapcsolatban van az Egyesült Királysággal, ami a kereskedelmi forgalmat illeti az Egyesült Királysággal bonyolítandó. Mindenképpen Franciaország ezen három érintett régiója lesz az, amelyre leginkább negatív hatásokkal lesz majd a megállapodás nélküli brit forgatókönyv. Vannak esettanulmányok, francia sajátos esettanulmányokat is ajánlok ö, szíves elolvasásra. Vannak-e további kérdések? Nem. Akkor köszönetet szeretnék mondani a tanulmányért, hiszen a tanulmánynak hála látjuk, hogy a megállapodás nélküli forgatókönyvnek milyen következményei lehetnek, valóban katasztrofálisak lehetnek, és a következmények különböző ágazatokra, különböző régiókban eltérő módon fognak hatni majd. A, ne felejtsük el a gépjármű ágazatot sem. A közlekedési ágazaton belül a gyártókra ö, rettenetes kihatással lenne a megállapodás nélküli Brexit. Köszönöm szépen még egyszer a bemutatót, a tanulmányt is, és sajnálom, kedves kollégáim, nem vagyok én igazán derülátó, meg a tanulmány sem, de pontosan borulátásunkból fakadóan kell a valósággal szembenéznünk. Gratulálok, és köszönöm még egyszer a tanulmányt, tapsoljuk meg készítőit.